és társadalmi igazságosságot. Valamint a tengeri mentésekben is az igazság kell, hogy érvényesüljön, ne fulladjanak bele a menekülők a földközi tengerbe. Meg kell erősíteni a 113 millió mély szegénységben élő európai számára a szociális ellátást. És a e, csomag keretében, amit már többet szerre melegítenek fel, nem tudnak az európaiaknak érdemi változást hozó megoldásokkal szolgálni. És tisztelt eh, bizottsági elnök asszony, Európa és a bolygó többet érdemel. Uh, thank you, uh, uh Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az új bizottság egy új eh, kezdet lehetősége, és reméljük, hogy ez egy új kezdet lesz valóban, és számos dologban támogatjuk mi önt. Remélhetőleg sikerül majd kompromisszumot találni a költségvetésben. Támogatjuk az es, egységes piacot a szolgáltatása területén, a migráció megoldásában is támogatjuk önt, illetve az ambiciózus klímatervekben is, de hadd hangsúlyozzam, hogy támogatjuk azokat a közösségeket is, amelyeknek a megélhetését fenyegeti a klímatambíciók abszolút abszurd felgyorsítása. Ne feledje, hogy az EU 27, vagy ha úgy tetszik, 28 szuverén országból áll, és nem mindegyik ország egyforma. Ne vegyük el az országoktól a vétóhoz való jogot, az Európai Tanács az, amely megszabja az Európai Unió napirendjét, nem pedig ö, mások, és ne folytassák az előző bizottság gyakorlatát, vagyis azt, hogy megszegik a szerződés szellemiségét és betűjét az integráció egyében. teljesen más vélemény van a közösségben arról, hogy mit kellene megtenni az EU-nak, ami ellentétes ezen parlament véleményével is, és kérem, hogy tények alapján folytassák a politikát. Köszönöm, és sok szerencsét. Czanni úr, két percre. Presidente, Presidente von der Leyen, finalmente dopo... Köszönöm szépen. Azután, hogy hónapokon keresztül vita volt, most végre van már egy európai bizottságunk. Akkor, amikor az Európai Unió, az Európai Intézmények legnagyobb krízisét éljük meg, megkaptuk most a leggyengébb bizottságot, azt, amelynek tényleg küzdenie kell. Megállapíthatjuk, hogy ez egy olyan bizottság, amely nem látja azt, hogy mi az európai állampolgárok üzenete, és egy teljesen másfajta megközelítést alkalmaz azon problémák tekintetében, amelyekkel az állampolgárok rendelkeznek. A nemek közötti esélyenlősségről, az új zöld megállapodásról beszélnek, de mit akarnak az európai állampolgárok, amikor reggel felkelnek? Nem az Európai Bizottság nemi eh, esélyegyenlőségére eh, gondolnak, hanem arra, hogy lesz-e még munkájuk a hónap végén. Elég lesz a pénzük a hónap végére. Ugyanígy a zöld megállapodás is egyfajta ideológiai megközelítés. Ez, ez nem vezethet cégeink versenyképességének romlásához. Az Európai Unió már nagyon sokat tett a kibocsátások csökkentésére, másoknak is ezt kellene tennie. Ez csak egy plusz terhet fog jelenteni a vállalataink számára, illetve a gazdaságaink számára. Inkább a fontos dolgokról kellene beszélni, arról, hogy mi fenyegeti a versenyképességünket. Ez kívülről érkezik, ez a fenyegetés. Nem arról van szó, hogy a belső piac működését korrigáljuk, szociális dömpingről, bérdömpingről beszélünk. Aztán itt van még az adódömping, erről semmit nem mondott. Vannak olyan folyamatok, amelyek az Európai Unión belül zajlanak és torzítják a belső piacot. A frakciónk nemet fog mondani, nemet mondunk a tehetetlenségre Európában. Én azt mondom hogy tegyen valamit, lássa be hibáit, lássa be a múlt hibáit, és menjen egy másik irányba, egy olyan irányba, amit az európai állampolgárok is akarnak, különben nem lesz Európának jövője. Keller elnök asszony, két perc. Kedves kollégák, az új bizottság akkor veszi át a stafétát, amikor a klímavészhelyzet nem hagy nekünk sok időt. Örömmel látjuk, hogy a klíma és a környezetvédelmi kérdések kulcsfontosságú prioritások, és egyébként eh, ezek több mint 90%-ban fontosak az európai népesség számára is. Abban viszont nem vagyunk olyan biztosak, hogy a szavakat konkrét cselekvések is követik majd, ugyanis ha a bizottság nem változtatja meg a mezőgazdasági és kereskedelem politikát, akkor bármilyen klímaügyi intézkedés csak félgőzzel tud majd haladni. Az Európai Bizottság részéről érdekes látni azt, hogy voltak olyan kormányok, amelyek egyáltalán nem találtak nőket erre a pozícióra, tehát még többet kell tennünk a nemek közti egyensúly és a jobb képviselet érdekében. A meghallgatáson találkoztunk nagyon jó jelöltekkel, de olyanokkal is, eh, akik esetében kételkedtünk az összeférhetetlenség és az európai értékek, eh, a jogállam és a női jogok eh, komolysága életében. A bizottság sokszor nem nyilatkozott erről egyértelműen, de biztosak vagyunk abban, hogy amikor klímavédő intézkedéseket tesz a bizottság, a szociális Európát vagy a jogállamiságot védi, akkor készen állunk arra, hogy támogassuk önöket. De azt gondoljuk, ez is előfordult már, hogy a bizottság rossz irányba indult el, vagy pedig túl bátortalan volt. Erőre és bátorságra van szükség, a, és a tanács ellen is fel kell állni néha olyan esetekben, mint például a jogállamiság és a mindenkit megillető emberi jogok. A legfőbb ideje annak, hogy ezt most hozzá tegyük, nem adtunk piros lapot önnek, noha láttunk olyan kérdéseket, amelyeket, amelyekkel kapcsolatban nem voltunk meggyőződve, de nem akartunk Bianco cseket sem kiadni, ezért úgy döntöttünk, hogy ma tartózkodni fogunk, és reméljük, hogy a reményeink beigazolódnak. Várjuk a jó együttműködést, és önnek és a kollégáinak azt az erőt, azt a bátorságot és energiát kívánjuk, amire szükség lesz, nem csak ahhoz, hogy Európát egyben tartja, tartsák, hanem hogy előre is tudjunk haladni. Köszönöm. Csolosz úr, szintén két percben. Elnök asszony, nagyon sok kérdésben lesz szükség ennek a bizottságnak elkötelezettségre, nagy kapacitásokra, és meg kell felelni az európai polgároknak is, akik sokat várnak öntől. Európában még soha nem volt ilyen ambiciózus bizottság, sem környezetvédelmi, sem digitális területen. Az önök megközelítése ígéretes és hatékonynak tűnik. Soha nem volt olyan bizottságunk, ami a nemek közti egyenlőséget ennyire megvalósítja, holott ez nekünk igenis fontos. Mindenkinek lehetőséget kell arra adni, hogy kifejthesse a véleményét. A jogállamiság és az egyéni szabadságok védelme is nagyon fontos a bizottság programjában. Soha nem volt még ilyen párbeszéd a politikai napirend közös kialakítása érdekében. És a szociális programban is megmutatkozik ez. A mi frakciónk tehát támogatni fogja az önbizottságát, elnök asszony, de ez sem lesz egy bianco check. Azt remélem, hogy mindaz, amit önök a környezetvédelem, a nemek közti egyenlőség és a jogállamiság érdekében, az meg fog felelni az ígéreteiknek. Azért, hogy ezek a programok megvalósuljanak, ahhoz egyértelmű és őszinte partnerségre lesz szükség a parlamenttel is, ezt a kapcsolatot pedig a bizalomra kell alapozni. Bizalom nélkül nem lesznek eredmények sem. És Európát is csak akkor lehet megújítani, hogyha megvan ez a bizalom. Figyelni fogjuk azokat a javaslatokat, amelyek önök benyújtanak. Minden biztosnak egyértelmű szerepe van abban, hogy Európának újra egy víziót, egy szenvedét és egy ambíciót adjon. Északtól délig, nyugattól keletig egyértelmű küldetésünk van, hogy az európai projektet tovább építsük. Ezt nem lehet megtenni nagy nyilatkozatokkal, sem szép ígéretekkel tettekre és intézkedésekre van szükség, amelyek a polgárok mindennapi életében érnek el változást, és ezt a bizottságot fogjuk most megszavazni. Köszönöm. Köszönjük Garcia Perez elnök asszony két percben. Köszönöm, elnök úr. Idén, májusban az európai polgárság nagyon egyértelmű üzenetet küldött nekünk. Azt, hogy egy másmilyen Európát akar, egy átalakított Európát egy olyan Európát, ami ismét a lehetőségek eh, térségévé válik. A szocialista frakció számára nagyon egyértelmű, hogy milyen munka áll előttünk a következő öt évben. Egy olyan Európáért fogunk dolgozni, amely eh, zöldebb, de feministább is, és szociálisabb is. Azt várjuk a bizottságtól, hogy felelőssége járjon el. Reméljük, hogy bátorok, bátrak is lesznek. Azt is megengedjük önöknek, hogy tévedjenek, de azt nem fogjuk megengedni, hogy tehetetlenek legyenek, hogy ne feleljenek meg azoknak a kihívásoknak, amelyekkel Európa küzd. Ezért nagyon éberek leszünk, elkötelezettek leszünk, együtt fogunk működni, ellenőrizni fogjuk az önök működését, de biztos vagyok benne, hogy olyan öt év áll előttünk, amely tele lesz intenzív munkával, és meg kell felelni azoknak a polgároknak, akik kívül vannak a parlamenten, és a férfiak és nők várják öntől ezeket az intézkedéseket. Köszönjük, Weber úr, két percet kap. Herr Präsident, wir leben in einer Zeit, wo egy olyan időben élünk, amikor az extrém nézőpontok népszerűek, főként a közösségi médián, ezért nagyon jó volt Ursula von der Leyen hozzászólása, hogy egymással lépjünk együtt lépjünk fel a kontinens érdekében. Nagyon erős a csapata, nagyon motiváltak, és lehetőségünk van arra, hogy megadjuk ma önöknek a demokratikus legitimációt. Úgy gondolom, hogy sikeresen, sikeresek lehetnek majd velünk együtt, támogatjuk önöket, a bizottság és a parlament partnerséget kell, hogy kiépítsen, Európa érdekében. Ez az a felelősség, amelyen rendelkezünk. Hogyha most azt hallom itt a végén, ahogy a baloldaliak és sajnálatos módon a túlságosan sok jobboldali itt a parlamentben agitálnak a bizottsággal szemben, akkor szerintem a legjobb válasz erre az az lehet, hogy egy erős igent mondunk erre a bizottságra, kezdjünk el eredményt felmutatni, és hozzunk létre egy egységes, erős Európai Uniót. Elnök, Köszönöm szépen. Akkor most rátérünk a szavazásra. Elmondhatom önöknek azt, hogy kivételesen holnap lesznek majd a szavazatmagyarázatok. És írásban is le lehet majd adni a szavazatmagyarázatokat. A 120-as cikk értelmében az eljárási szabályzatban az Európai Bizottságot a leadott szavazatok többségével név szerinti szavazás eh, keretében fogadjuk el, vagy utasítjuk el, hogyha az Európai Bizottság a leadott szavazatok többségét megkapja, akkor én át fogom adni azt, hogy milyen, mi lesz az Európai Parlament eh, álláspontja. Ezt írásban fogom megtenni, ezt a levelet majd a bizottság a tanácsnak továbbítja, és a tanács fogja majd a bizottságot hivatalosan kinevezni A bizottságot, a szavazást, a népszerinti szavazást megnyitom. Hanno votato tutti? Szavazott mindenki. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk 461 szavazat igen, 157 nem, 89 tartózkodás mellett elfogadtuk. Prima prima di firmare mielőtt még elnök asszony kérem foglaljon helyet. mielőtt még alárnám a kinevezési levelet elmondom az intézményeknek, hogy büszkék vagyunk a parlament szavazási eredményére, egy átlátható demokratikus folyamat volt ez, betartván az eljárási szabályzatot. Köszönetet mondok a szabizottságoknak, azok elnökeinek, képviselőinek a munkáért, és köszönöm az Európai Parlament tisztviselőinek is a munkát, és most pedig a sajtóhoz fordulok amely nagy figyelemmel kísérte tevékenységünket. Minden jót kívánok az új bizottságnak, illetve a von der Leyen elnökasszonynak, és most aláírom ezt a kinevezést, és át is adom azt. proseguiamo con eh, il nostro ordine dei lavori di oggi. folytassuk a napirendünkkel. Nagyon fontos szavazások vannak még előttünk. Kylie jelentés, az Európai Unió szolgáltatás alapjának a Görögországnak szóló segítségnyújtás céljából történő igénybevétele. Egy egységes szavazás, név szerint a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. A képviselők többségével. A rugalmassági eszköznek igénybevétele népszerinti szavazás. A szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. elfogadtuk. A Holmeyer jelentés, az Európai Unió Szorítás Alapjának igénybevétele a szavazást megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Holmeyer Gália Zabál jelentés, a 2020. évi költségvetési eljárás, a szavazást megnyitom. Lezártam a szavazást. Elfogadtuk. A tanács szeretne hozzászólni, tessék, miniszter úr. Mr. President. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, gratulálni szeretnék önöknek, hogy a 2020-as pénzügyi évre a költségvetést megszavazták. A tanács elégedetten nyugtázza, hogy az Európai Parlament megerősítette az Egyeztetési Bizottság november 18-ai megállapodását, széleskörű politikai támogatást kapott ez a megállapodás. És a lehetőséget megragadva Johan van Overfeld bizottsági elnöknek szeretnék köszönetet mondani, illetve uh, Holmeyer asszonynak és Gárdi Ezebel képviselőnek, valamint a többi európai képviselőnek, aki részt vett a költségvetési eljárás lefolytatásában. Köszönöm a konstruktív munkát, megközelítést. A, az illetékes biztosnak és köszönöm szépen a támogatást ehhez a munkához. Nagyon köszönjük! il progetto comune su cui il comitato di conciliazione. Elnézést kérek. November 18-án ért el a megállapodást az Egyeztető Bizottság, a parlament és a tanács pedig az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314-es cikke alapján zárja le ezt az eljárást, illetve a 2020-as költségvetés eljárását lezártnak tekinthetjük. Hivatalosan és véglegesen elfogadtuk a 2020-as költségvetést. És ezt a költségvetési dokumentumot most alá is fogom írni. E Kedves kollégák, néhány percre felfüggesztem az ülést. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek az elvégzett munkát, az együttműködést a mai délelőtt során. Köszönöm.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 Jó napot kívánok, kedves kollégák! Folytassuk a munkát a Lux Filmdíj odaítélés és átadása témájában. Kérem, hogy foglaljanak helyet. Dov'è il maestro di Mr. President, ladies and gentlemen. Tisztelt elnök úr, hölgyeim és uraim! Az Európai Unió 2019-es Lux Film díjára jelölt filmek a következők, a Cold Case Hammershold, Max Brügger, God Exists, Her Name is Patronia, Mitevska a rendezője, és az El Reino, The Realm, Szoragajan filmje. A Dán, Norvég, Svéd Cold Case Hammershold rendezőjét Max Brügger és Peter Aino producert kérem köszönség szeretettel. representing the North Macedonian az észak-macedóniai, belga, szlovén, francia együttműködésben készült Isten van, és Petrunyának hívják. Mitevszkát, Strugár Mitevszkát és Lavona Mitevszkát a főszereplőt kérem köszönség szeretettel. representing the Spanish and French és a spanyol-francia koprodukcióban készült The Ram, Antonio Dorore, és a producer Herero urat kérem köszöntsék. President will now award the European Parliament. Az elnök most odaítéli a 2019-es Európai Parlament Lux díjat. Cari registi, autori, Madame la Commissaire. Tisztelt rendezők, forgatókönyvírók, tisztelt biztos, tisztelt alelnök asszony, Dobrev Klára. Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kulcsfontosságú a mozi, mert a valóságra nyit számunkra ablakot, és segít megérteni, hogy kik vagyunk, mik vagyunk. Az európai filmművészet mindig is elkötelezetten igyekezett bemutatni a társadalmunk egyre nehezebb, komplexebb összefüggéseit.